Szavazás lesz nem sokára a vita után erről az állásfoglalásról. A következő pont a konzultációk indítása Uganda és Nigéria kotonai megállapodásból való felfüggesztése, hiszen ott nem régiben a homoszexualitást tovább kriminalizáló új jogszabályok születtek. Szeretném még tájékoztatni a kollégákat arról, hogy itt a parlamentben holnap az AKC EU paritásos közgyűlése találkozik. Ma délelőtt volt már egy ülés, és az európai tagok az említett közgyűlés, tagjai az említett közgyűlésnek úgy döntöttek, hogy az itt elfogadott szöveg legyen egy referencia pont az Európai Parlament álláspontjában, hiszen azért egy rendkívül fontos emberi jogi témáról van itt szó. Tehát ez szóba fog kerülni a gyűlésen, a közgyűlésen. Uganda és Nigéria képviselői is jelen lesznek egyébként, ezért szerettem volna ezt mindenképpen leszögezni. Tanak úrnak adok először szót. Köszönöm szépen. Nagyon súlyos ö, ö, törvényeket hoztak Ugandában. Ez nagyon nagy csalódást jelent számukra. Akár élethosszig is börtönben maradhat valaki, ha valaki túlzottan teszi a homoszexualitást. Az LGBT jogokat nézzük meg Nigériában itt eh, ezek kombinált fellépést jelentenek, és komoly diszkriminációt jelentenek tisztességes emberekkel szemben, amelyek egyetlen bűne az, hogy eh, a saját eh, nemükhöz vonzódnak igenis a homoszexualitás, ez egy koloniális, egy gyarmati import. Ez egy nagyon fontos és érzékeny terület. Ne ö, nyomjuk el ezeket a kormányokat, ne nyomjuk el a párbeszédet velük. A kotonói egyezményből, megállapodásból való kizárás ö, igen, súlyos következményekkel járhat a civil szervezetekkel szemben, de természetesen napirenden kell ezt még tartani, hiszen elkötelezettnek kell lennünk az emberi jogokkal szemben. Köszönöm szépen. Társszerzőként Roméva úr kapja meg a szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismételten el kell ítélnünk a nigériai és az ugandai új jogszabályokat. Ezek az élethez, illetve a szabadsághoz, a a kínzásmentes élethez való jognak mondanak ellent, illetve a nemzetközi jogszabályok, illetve az állami alkotmányok is ennek ellenkezőjét kéne, hogy garantálják. A homoszexualitás, homoszexualitás elleni jogszabályok egyértelműen mutatják azt, hogy nem tartják tiszteletben a jogállamiság és a demokrácia alapelveit ezek az államok, pedig ezek a kotonui egyezményben szerepelnek felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy a kotonai egyezmény 96-os cikke értelmében kezdjék el a tárgyalásokat ezen két országgal azért, hogy felfüggesszék az egyezményt. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Raul. Két percre megadom a szót Repo úrnak, szintén társszerző. Arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglalási indítvány általános alapelvekkel foglalkozik, mindenki szabadnak született és egyenlőnek, és ugyanolyan jogokkal kell, hogy bírjon. Senkinek nem szabad félelemben élnie, szexuális orientációja miatt. Ennek ellenére 76 országban a homoszexualitást még mindig bűncselekménynek tekintik, és 5 országban halálbüntetésre lehet ítélni valakit emiatt. Ugandában és Nigériában több éves börtönbüntetés lehet kiszábni, és ezek értetetlen módon sértik az emberi méltóságot, az emberi jogokat. A kotonai megállapodásnak is ellenbe mennek, eh, és ez az LKC országok számára létrehozott keret volna társadalmai, kultúrái, gazdaságok fejlesztése érdekében. parlament fel szeretné függeszteni a katonai megállapodást ezen országokkal, és szeretné, ha a bizottság politikai konzultációt indítana. Svédország, Dánia, Hollandia pedig eh, szeretnék eh, segítségnyújtásokat a civil társadalomnak juttatni. Nem lehet megbüntetni az egész eh, társadalmat a támogatás megvonásával. Nagyon fontos, hogy az EU egy eszköztárat alakított ki az LMBTI személyek számára azért, hogy az emberi jogaikat megvédjék. Most pedig ígéreteknek megfelelően kell felépnünk az ugandai és nigeriai hatóságoknak, ösztönzőt kell biztosítani arra, hogy a homoszexuális kivegyék a büntető törvénykönyvükből. Hiszen mi ez a, a külföldiek és a nigériaiak számára is fenyegetés erőszak áldozataival válhatnak, vagy pedig letartóztathatják őket. Egyik nemzet. Tehát mindenkinek eleget kell tennie a nemzetközi megállapodásoknak. Okay. Sáke asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az AKC ülés nem sokára elkezdődik itt a parlamentben, ezért mindenképpen lépéseket kell tenni az Ugandában és a Nigériában született törvények ellen, akik nagyon súlyos büntetést léptetnek életbe a homoszexuálisok ellen. A kotonói egyezmény 96-os cikke egyértelműen kimondja azt, hogy ilyen esetben, amikor nem tartják tiszteletben az egyezmény alapértékeit, akkor mit kell tenni. Igazi boszorkány vadászatot tartanak a homoszexuálisok ellen ebben a két országban. A HIV pozitív a HIV pozitív személyekre különösen igaz ez, ezért nagyon sok tagállam már most is visszatartja a fejlesztési segélyeket ezekbe az országokba. Nem szeretnénk, hogyha még jobban szenvednének a, ezen afrikai országok lakosai. Rendkívül sok emberre vonatkozik a korrupció, a rossz, infrastruktúra, rossz infrastruktúra, a nem megfelelő oktatás, az erőszakos extremizmus. Erre kéne inkább figyelni, erre kéne alapozni az aktív párbeszédet. Együtt kell működnünk, de csak úgy, hogyha az Európai Uniós értékekhez ragaszkodunk, illetve az olyan szerződésekhez, amelyek, amelyeket aláírtak az afrikai országok is, ezeknek az emberi jogi vonatkozásait tiszteletben kell tartaniuk. Köszönöm. Szonik úr következik, szintén társszerző. Jesteśmy zobligowani do podjęcia zdecydowanej interwencji. Köszönöm. Az a kötelességünk, hogy e, fellépjünk Ugandával és Nigériával szemben. Emlékezzünk csak e, az ott elfogadott törvényekre. Nem tehetjük lehetővé, hogy a 21. században előforduljon az, hogy a fejlesztési együttműködés keretében lenyeljünk egy ilyen súlyos emberi jogi sérelmet, mint Nigériában és Ugandában. Gondoljunk csak a tíz éves büntetési tételre. Ezt arra vetnék ki, aki homoszexuális, biszexuális vagy transzexuális emberekkel találkozott, és adott esetben közzétették a képet. Nigériában akár halálbüntetést is kiszabhatnak homoszexualitás miatt. Mit tehetünk Európai Unióként? Szankciókat szabhatunk ki ezen országokra, és a kotonói megállapodást is felfüggeszthetjük velük szemben. Határozottan kell a témát megemlítenünk az EU-afrikai csúcson is, ami április másodikán, harmadikán lesz. Köszönöm szépen! Az utolsó pár szerző következik, Verzse asszony, két perc. En Uganda, ce que l'on craignait... Ami Ugandát életi, Museveni elnök februárban aláírta azt a törvényt, amely kriminalizálja a homoszexuális um, életfogytiglán változtatták a halálbüntetést. Nigériában ugyanez a helyzet. Hasonló um, törvény született január 13-án. 15 uh, ostorcsapással büntették az első áldozatot. A homoszexuáliást már így is nagyon elnyomták, most pedig egy további lépcsőt léptek át, egy olyan környezetben, amikor bizonyos uh, egyházak hangjainak, az amerikai evangélus egyháznak nagyon rossz hatása van a lakosságra. Az ellenségeskedés érzékelhető, 200 személyt fotoztak le, illetve ők tanúskodtak Ugandában. Navin Katun életét vesztette annak idején a, a újságíróként vissza szeretnének élni a feltételekkel, és tudjuk, hogy ebből könnyen profitálhatnak. A katonai megállapodás, amely diszkriminatív intézkedéseket tett lehetővé, fontos, hogy kritikával érintsük ezt, illessük. Ugandának és Nigériának törölni kell ezeket a törvényeket a 97-es cikke értelmében katonai megállapodásban. Politikai, anyagi szempontból támogatnunk kell azokat a civil szervezeteket, amelyek az LGBT, az LGBT személyek jogait képviselik. Azért, hogy megváltozzon a mentalitás, a civil szervezetek fontos, hogy alkalmazhassák a katonai megállapodást. Köszönöm. Mari Krisztin. Tenemos ahora una... Köszönjük, Mari Krisztin. Most a frakciók szonokai következnek. Először két percre. A szocialisták tevében Derek Boone. Thank you, uh, uh... Köszönöm, elnök úr. Nigéria és Uganda olyan jogszabályokat fogadtak el, amelyek kriminalizálják a homoszexualitást, bűncselekményként kezelik. Már évek óta készülőben vagy kialakulóban van ez a helyzet, most valóságá vált. Sokan úgy vélik, hogy ezek a jogszabályok politikai célokból születtek, hogy ezzel eltereljék a vezetők a figyelmet a gazdasági problémákról. Az EU-nak hallatni kell a hangját ezzel kapcsolatban, mondjuk ki azt, hogy komolyan gondoljuk az emberi jogok kérdését. De vajon mit tehet az Európai Unió? Úgy gondolom, hogy a megoldás az EU-ból kell, hogy érkezzen, és nem a tagállamoktól külön-külön. Szerintem a közeljövőben vannak olyan alkalmak, amikor, siker- amikor beszélhetünk erről, nem csak a kotonai egyezmény tárgyalásaival kapcsolatban nem régiben, vagy nem sokára az AKC csúcs megrendezése kerül sor, ez például egy kiváló alkalom. Március 28-án Ugandával lesz egy csúcs, illetve április 2-án, 3-án is lesz egy afrikai csúcs. Ezek kiváló alkalmak, hogy ezt a kérdést fölelevenítsük elképzelhető szankció az, hogy a fejlesztési segélyeket felfüggesszük, kifizetését felfüggesszük, de sokkal jobb lenne az az, op- az az opció, hogyha valahogyan tudnánk segíteni a különböző civil szervezeteknek. Úgy gondolom, hogy az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a probléma kezelésében nem szabad elérni, nem szabad megengedni azt, hogy a dolog elmérgesedjen a régióban mindenkinek egyenlő jogokat. Köszönöm. Most a zöldek nevében Cornelissen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Eljön egy pont, amikor meg kell vizsgálnunk, hogy az emberi jogok tényleg prioritást jelentenek az EU számára. Ugandában és Nigériában a parlament és a kormányok szándékosan olyan döntést hoztak, hogy kriminalizálják az LMBT embereket. Ez nem egy pillanatnyi döntés volt, hirtelen döntés volt annak ellenére, hogy civil szervezetek, nemzeti és nemzetköziek tiltakoztak, tőlünk is, és más intézmények is tiltakoztak az EU részéről. Most az ugandai melegek és leszbikusok több évre börtönbe kerülhetnek, és a családjukat is, ha támogatják őket. Szörnyű, hasonlóan szörnyű a helyzet Nigériában is. Már ez eddig is elvezetett oda, hogy nőtt az erőszak és a diszkrimináció az említett emberekkel szemben. Egyetlen következtetést vonhatunk csak le. Uganda és Nigéria nem teljesítik a kötelezettségeiket e, a kotonői megállapodásban foglaltak szerint. Éppen ezért el kell kezdeni a tárgyalásokat arról, hogy felfüggesszük őket, és fel kell függeszteni a kormányoknak juttatott segélyeket is. Nem, azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell ezt tennünk. Köszönöm szépen az utolsó hozzászólónk, Obermeier úr, másfél perc a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha végig gondoljuk, hogy a homoszexualitás Ugandában és Nigériában börtönbüntetéshez vezet, akár élethosszig tartó büntetést is kaphatnak, hogyha ez megismétlődik, 12 sarja államban pedig halálbüntetést kaphatnak ki, akkor ezek a hiszterikus viták akár viszonylagosá is válhatnak, amiket az eu belüli diszkrimináció kapcsán említünk. De az ilyen büntetések persze megvetik az embereket, és éppen ezért következményeket kell alkalmaznunk. A fejlesztési segélyek kifizetését végig kell gondolni. Semmiképpen sem szabad, hogy a kormányzók kezébe kerüljenek ezenek, hiszen akkor közvetlenül támogatjuk őket. A kotonai megállapodás révén az akacsi államok kedvező vám kondíciókat élveznek a kereskedelemben, és viszont kötelezettséget is kell vállalniuk, méghozzá arra vonatkozóan, hogy betartják az emberi jogokat. Itt az EU nyilvánvalóan a diplomáciai párbeszéd összes lehetőséget kiaknázta, de sikertelenül. Most meg kell nézni, mit tudunk tenni. A következmény az kell, hogy legyen, hogy Nigériát és Ugandát a kotonai megállapodásból kizárjuk. Ez csak így lehet. Köszönöm szépen. Köszönjük tisztelt kolléga, most a spontán hozzászólások következnek. Hatan jelentkeztek, hat képviselő iratkozott fel a listára. és amikor letelik az egy perc, akkor mindenkitől el fogom venni a mikrofont, úgyhogy kérem tartsák be a hozzászólás időt, Sean Kelly következik, ő az első. Köszönöm, elnök úr! Teljes mértékben egyetértek az itt elhangzott javaslatokkal, ami Ukrajn, Ugandában és Nigériában történik, az elfogadhatatlan nem lehet bűncselekményként kezelni a homoszexualitást, és drákói szigorral csapnak le az embereknek, ez elfogadhatatlan meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen segélybe részesítjük ezeket az országokat. A központi kormányzatnak nyújtatott segélyeket le kell állítani, a civil szervezeteknek kell ezt odaadni. Ugandában azt mondta a kormány, hogy úgynevezett orvosi szakértők jelentés alapján jártak el, hiszen szerintük nem genetikai adottság a homoszexualitás, hanem e, társadalmi, társadalmi viselkedési forma. Nos, reméljük, hogy nem kell 20 évet várni arra, hogy Ugandában és Nigériában normalizálódjon a helyzet. Köszönjük, Sol mondja, mondja az elnök Lidia Göringer következik. 16 stycznia Köszönöm szépen, elnök úr. Január 16-án itt a parlamentben elfogadtunk egy első olvasindítványt, amelyben elítéltük Uganda és Nigéria döntését, amivel kriminalizálták a homoszexualitást, az ugyanolyan nemek közötti házasság, a tanúk, illetve azok a szervezetek, amelyek képviselik az LGBT közösséget, büntetésben részesülnek. Ez az emberi jogok általános nyilatkozatában nem összeegyeztethető dolgok, illetve a katonai megállapodással sem. Az EU donor fejlődő országok számára, és fontos, hogy ezek az országok tiszteletben tartsák az alapvető szabadságjogokat. Éppen ezért az Európai Bizottságot felszólítom arra, hogy az együttműködési feltételeket tekintse át a két említett országgal. A jövőbeni megállapodások az EU és harmadik országok között fontos, hogy speciális védzáradékot tartalmazzanak az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának szükségességére vonatkozóan, függetlenül a szexuális orientációt. Szeretnék emlékeztetni Lejárt az ideje, Morvai asszony következik. Thank you very much, uh, Mr. Rueva and other... Köszönöm szépen. Rueva úr és más uh, szerzői ennek az elsfoglalási uh, indítványnak válaszolnak a kérdésemre. Mi alapján választják ki ezeket az eseteket? Szeretnék megosztani önökkel egy történetet. Van egy szaudi arábiai diplomata, aki az USA-ban tartózkodik, Kiderült róla, hogy homoszexuális, fenyegették őt, a szaudi arabia fenyegeti őt azzal, hogy kínozni fogják, és ő az USA-ban kér menedékjogot. Az USA megtagadja tőle a menedékjogot, Szaudi-Arabia jó barátja az USA-nak. Az USA nagy ország, még a Snowden féle leleplezés után is továbbra is nagyon jó barátja az Európai Uniónak egy szép, nagy, boldog családról van szó. Látnak esélyt arra, hogy ez az eset majd egyszer az Európai Parlament elé kerülhet, talán egy másik alkalommal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Korhola asszony. Kiitos, arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell gondolkoznunk a fejlesztési segítségnyújtás elveiről. Mit tegyünk akkor, hogyha a kedvezményezett ország lábbal tiporja az emberi jogokat Svédország, Norvégia és Hollandia azt mondták, hogy vagy befagyasztják az Ugandának juttatott fejlesztési segítségnyújtást, vagy átirányítják. Ugyanez kell, hogy történjen az EU-s támogatásokkal. Viszont támogatunk a civil szervezeteket, hiszen az ő helyzetük nagyon nehéz, nagyon nehezen tudják a az LGBT személyek eh, ügyeit támogatni financiális támogatás nélkül. Ami a külpolitikát illeti, fontos eh, szem előtt tartani ezt, hogy minden országnak kötelező a diszkrimináció ellen küzdeni. Gracias. Köszönjük, tisztelt kolléga. Boris úr következik. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy felől kéne vizsgálni a katonai egyezményt, sőt, akár szankciókat is életbe kéne léptetni. Amit ez a két ország tett, az emberi jogok sárba tiprása, hátrányosan megkülönböztetik az embereket szexuális irányultságuk alapján. A fejlesztési segélyek kifizetését föl kell függeszteni, a civil szervezeteket kell segíteni. Ez egyértelmű jel lesz ezen országok felé, hogy nem lehet egy egyezményt így megsérteni. Szerintem ez hatékony lehet. A fejlesztési segélyeket a kötelezettség vállalásoktól kell függővé tenni. Kollégák, gondolkodjunk el ezen függesszük fel a kifizetéseket, adjuk a civil szervezeteknek a pénzt. Köszönöm. Szilvesztri Szúré az utolsó hozzászólás, egy perc. Köszönöm a homoszexualitás ellen szóló törvények nyilvánvalóan igazságtalanok, el kell ezeket ítélni, egyértelműen föl kell szólalni ellenük, de sajnos vannak olyanok, akik becsempésznek különböző egyéb témákat, ide például a homoszexuális párok kérdését. Nos, nagyon fontos, hogy sürgősen fellépjünk, de ott van például az embriók védelmének kérdése is, nagyon sok olyan embrió van, akinek sose volt lehetősége arra, hogy megvédjék őket. Erre a dologra miért nem figyelünk oda? Köszönöm. Szilveszris úr mondja az elnök. Most pedig a biztos úr következik. Lewandowski úr, parancsoljon. President, colleagues. Elnök úr, kedves kollégák! Ma egy nem régi jogalkotásról beszélünk, amely Ugandában és Nigériában került elfogadásra, ez kriminalizálja a homoszexualitást, de nem az egyetlen diszkriminációs eset ez a világon az LGBT közösséggel szemben, és az EU-nak eh, nagyon erőteljes pozíciója van a diszkrimináció bármilyen formája ellen. Júniusban a tanács Európai Uniós iránymutatásokat fogadott el az emberi jogok eh, tiszteletben tartására vonatkozóan az LGBT közösségben, és mindenkinek ugyanolyan joga van a védelemhez, fontos, hogy ne diszkrimináljanak senkit. Ugandában és Nigériában a nemrégiben elfogadott törvények kapcsán az EU eltökélt marad egy, az emberi jogok univerzalitása mellett. Ez a mi véleményünk, viszont a kulturális vallási értékek nem, szintén nem támasztatják alá a diszkriminációnak semmilyen formáját. Bizonyos képviselők itt a mai vitában a 96-os cikke értelmében a konzultáció elindítását szolgálmazták Ugandával és Nigériával. A 96-os cikkely alkalmazása elhamarkodott volna, más típusú párbeszédet is el tudunk velük indítani, már most is nagyon őszinte beszél, megbeszélést folytatunk az említette országok hatóságával, az EU az ugandai hatóságokkal találkozik a 8-as cikke értelmében, a kotonói megállapodás értelmében március 28-án, júniusban pedig miniszteri párbeszédre kerül sor, illetve Derek Vogan úr más lehetőségeket is említett, és el kell mondanom azt, hogy költségvetésünkből egyenlőre nem történik kifizetés, tehát gyakorlatilag befogyasztottuk a támogatásokat. Arra számoltunk, hogy az említett találkozó eredménye meghatározó lesz majd abban, hogy kapcsolataink mindkét országgal Nigériával és Ugandával milyen úton mennek tovább a katonai megállapodás értelmében az elkövetkezendő hónapokban. Tehát ez fogja meghatározni majd a következő lépéseket részünkről. Köszönöm szépen, biztos úr! Hat Állásolás tervezett érkezett. Most lezárjuk ezt a vitát. Néhány perc múlva szavazunk majd a harmadik napi pontunk befejezése után. ennek a konkrét témák biztonság és emberkereskedelem a sínai félsziget.